Eh, vabbè. Vai, ogni giorno la sua pena. Dear colleagues, good Kedves kollégák, jó estét kívánok mindenkinek. Kezdjük meg az ülést. Fogadjuk el a napi rendet. Köszönöm szépen. Nincsen bejelentésem, nincsen semmi közölni valom. Úgyhogy rá is térnék a négyes napi rendi pontra. Jakob von Weizsäcker jelentése, államkötvény fedezetű értékpapírok témájában. Ez egy nagyon fontos téma, és egy fontos bizottsági javaslat. Nyilván tudják, a jelentés bemutatására kerül sor, és aztán a módosítások megvitatására. Most a módosítások megvitatása szakaszban vagyunk. 197 módosítás van, úgyhogy Jakob von Weizsäckert kérem, akinek egyébként gratulálok is, hogyha lehet, ha megengedik, a jövőbeni hivatalához. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az ECON tagjai közül prominens hivatalokat kapnak eh, a kollégák, de most természetesen a jelenlegi hivatalában az Európai Parlamenti jelentéstevőként és, eh, és parlamenti képviselőként adom meg önnek a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a kedves szavait, elnök úr. az a probléma, ami ma itt felmerül, a módosítások megvitatása, ez egy kemény dolog, nehéz feladat. Tényleg arról van szó, hogy hogyan kezeljük ezeket az államkötvény fedezetű értékpapírokat, és 197 módosítás született, és ezek között volt néhány elutasítás, és ez azért van így, mert a probléma nem egyszerű. Egyes módosítások, vagy elutasító módosítások baloldalról kerültek benyújtásra, mások a jobb oldalról. Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy főleg azok, akikkel ugye beszéltem, míg elutasítják a javaslatot, az én tudásom szerint nem e, nyújtottak be meggyőző alternatívát ehhez, és nem e, nyújtottak be azzal kapcsolatos javaslatot, hogy az államkötvény fedezetű értékpapírokat hogyan e, szabályozzuk. Úgyhogy 130 módosítást nyújtottak be mások, más frakciók konstruktív módosításokat, amelyeknek a célja, hogy javítsuk a jelentést, tökéletesítsük, ennek nagyon örülök. Nagyon sok érdekes módosító javaslat született, amelyek mindenképpen értékesek, illetve számos területen konszenzusra jutottak azok, akik módosításokat nyújtottak be és vagy hamarosan meg tudunk egyezni, és most említenék néhány dolgot, amelyben nem látok nehézséget arra, hogy konszenzusra jussunk. Az egyik a tanúsítás és a felügyelet. Itt valóban arról van szó, hogy a felügyeleti és a tanúsítási hiva, ö, illetékességet az eszmának hogyan alakítsuk, ez túlmenne azon, amit a bizottság javasol. Azt aztán a mögöttes eszközök lejárata és olyan dolog, amiben meg tudunk egyezni, illetve még egy dolog, amiben az Európai Bizottság nem nyújtott be javaslatot, ez a, az adósság átstruktúrálása, át ütemezése, úgy látszik, hogy ez sem vitatott. Van néhány dolog, amiben fontos lenne jó megoldásra jutni, de ez szerintem megoldható. Először e, Először is a e, ügy, ügyletrész sorozatok, a junior, junior mezanin és senior ügyletrész sorozat, a bizottsági javaslat kettőt mondott, és itt nem csak ezeknek a számáról, hanem a méretéről is eltérő gondolatok merültek fel, nagyon szigorú, rigid ügyletrét sorozat felt feltételrendszertől kezdve odáig, hogy hát semmit ne szabályozunk, hagyjuk mindent a piacra, egy elég széles skála, javaslat skála került benyújtásra. Én óvatosan optimista vagyok, hogy a módosító javaslatokkal ki jutunk valamire. Van egy érdekes vita a portfólió, mögöttes portfólióval kapcsolatban az SBB ABS-ek esetében, és felmerül az a gondolat, hogy ezt hagyjuk a piacra. Van egy másik javaslat, hogy ez a, a fennálló adóssághoz arányosan határozzuk meg. Hát ez egyeseknél homlokráncolást válthat ki, de hát ez is elhangzott, ez a javaslat. Hát meglátjuk, hogy a portfólió összkompozícióval vagy összeállítással kapcsolatban mi legyen a döntés, illetve hogy hogyha megvan, meghatározásra kerül a portfólió, e, ettől való eltérést e, hogyan szabályozzuk esetleg válság esetén, piachoz való hozzáférés elvesztése esetén, vagy olyan helyzetben, aminek negatív hatása lehet a piaci likviditásra, a nem SBBS, tehát a, a adósság nem SBBS nemzeti részére vonatkozóan. Tehát ezek ilyen technikai részletek, amiket egyeztetni kell, de megoldható véleményem szerint. Végül, ami a legfontosabb pont, egy politikai kérdés, ez a következő. Hogyha az SPBS-t úgy tekintjük, mint hasznos elem az államkötvény fedezető értékpapírokkal kapcsolatban, akkor felmerül a kérdés, hogy azon túlmenően, hogy meg, e, meghoz, meg létrehozzuk az SBBS alapját, hogyan, meddig mehetünk el? Meddig mehetünk el például az ügyletrész sorozatok kezelésével kapcsolatban a banki mérlegekben? Én egy olyan javaslatot tettem, mely szerint a, akadályozzuk meg hogy a bankok az SPBS junior ügyletrész sorozatát arra használják, hogy csökkentsék a kockázatot. Én tehát én megpróbáltam megtartani a státuszkót, és egyszerűen nem engedném meg a kockázatosabb magatartást azzal az érvel, hogy hogy az, hogy hogyan kezeljük az államkötvény adósságokat a bank mérlegekben, ez a jövő mandátumokra tartozik ennek a szabályozása. Aztán a mások azt mondják, hogy ezt most kell kezelni véglegesen, és ezzel korlátozni a bankoknak azon képességét, hogy az SBBS papírokat senior üzletrész sorozatokig megtartsák. Úgyhogy ez tényleg a értékelés, mérlegelés kérdése, hogy hogyan látjuk. Azt gondolom, hogy ez a konkrét pont, tehát a szabályozási kezelés, az SBBS szabályozási kezelése egy fontos kritikus pont. Én elmondhatom, hogy nem fogok elfogadni olyan megoldást, amikor is a bankok kockázatosabb ügyletmenetet választhatnak az államkötvényfedezető értékpapírokkal kapcsolatban, mint most. Én a kettős megközelítést azonban el tudom fogadni, mely szerint az SBBS anyag ez túl szűk, túl kicsi ahhoz, hogy konkrétan az államkötvény fedezető értékpapírokhoz kapcsolódó kockázati kérdést is ebben kezeljük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek. Néppárt nevében szeretne valaki hozzászólni? Nem tudom, hogy miért ereszkedik itt le ez a, ez a diavetítő. Nem tudom, hogy valaki szeretne valamit kivetíteni a ponyvára? Mártusello úr nevében a néppárt részéről hozzá akar szólni valaki? Ekár? Luke úr ö, üzenete. Felolvashatom. No, it's in English. So... Angolul van. Ha kívánják, megtehetem. Felolvashatom. Of course, I'm not uh, speaking me, on behalf of uh, ECR. I was... No, I, I, something I, I, believe, believe me, I don't agree with. Higgyék el, hogy nem e, értek egyet az itt leírtakkal, de hát azért a tisztesség nevében felolvasom. De nagyon hosszú a szöveg, úgyhogy összefoglalom. Alapvetően a jelentéstevő szkeptikus, illetve az EKR árnyék jelentéstevője ő, ő szkeptikus, mert a kockázat súlyozást úgy tekinti, mint az elefánt a teremben. Úgyhogy szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy nulla szintet lehessen adni a junior ügyletrét sorozatnak, tehát kockázatmentesnek lehessen ezt tekinteni, fél attól, hogy ez hogy a, hogy ezzel az államkötvény nulla kockázat szinttel, kockázat szintet kap. Az LKR e tehát szkeptikus ezen módosítással kapcsolatban, és fél attól, hogy a jelentéstevő pontosan rossz irányba halad és természetesen vannak olyan módosítások, amelyek ezt támasztják alá. Ez fontos a vita. Nyilván jobb lenne, hogyha az árnyék jelentéstevő itt lenne, de hogyha küldött egy szöveget, akkor erről tudom tájékoztatni a szakbizottságot. Ennyi az EKR részéről. Sámbon úr. Kálves Sambon úr az ALDE részéről, tessék, öné a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr, de most spanyolul folytatnám. Aparte felicitar a don Jacob. Köszönöm szépen. Először gratulálni szeretnék Don Jákobnak a javaslatához, a jelentéséhez a konstruktív, liberál-demokrata frakció részéről konstruktív módosító javaslatok születtek, mi középen vagyunk, ez az egyetlen elképzelhető jövő. Úgyhogy nagyon konstruktív módon igyekszünk együttműködni a jelentéstevővel. Főleg azért is, mert tudatában vagyunk annak, hogy nincs ez, hogy ez nem helyettesíti a másik javaslatot, hanem egy európai eszközről van szó, amely a bankok aktíva oldalára vonatkozik, és ezzel a, az adófizetők által befizetett pénzek és a bankok közötti össze keveredésnek vagy összekapcsolódásnak véget lehet vetni. Ezért bizonyos dolgokat nem tudunk elfogadni, vannak módosító javaslatok, amelyek konstruktívak, a szkeptikus módosító javaslatokkal nem tudunk azonosulni. Rugalmasak kell, hogy legyünk, nem lehetünk rugalmatlanak, Weizsäcker úrral eh, egyetértünk, eh, főleg ami az egyetlen, egy rész, az ügyletrészekre vonatkozik, és eh, a kategóriákra. A módosító javaslatunkat illetően, hogyha ezek az eszközök hogyha ezeket a kisbefektetőknek, vagy az általános publikum számára is megnyitjuk, talán akkor a harmadik és negyedik ügyletrész lenne a legkockázatosabb, és akkor talán ezt inkább csak a szakmai befektetőknek kellene nyitva tartani, de természetesen hajlandóak vagyunk erről vitázni, egyszerűen konstruktív javaslataink lesz. Két, három, négy, Tulajdonképpen nincsen semmi ellenvetésünk ezen eszközzel kapcsolatban, hogy most ezt kettő, három, négy részre sor osztjuk, nem ez a legfontosabb számunkra. Nekünk az a véleményünk, hogy a kibocsátó hatóság külön illetékességet kell, hogy kapjon. A spanyol bankrendszer üdvözölné azt, hogyha itt például hivatalos intézetről lenne szó, valamilyen hivatalos szervről, hatóságról vagy intézményről, mert ez nagyobb biztonságot, stabilitást jelentene. De hát itt se akarunk dogmatikusak lenni. Minden esetre a kibocsátók akár magán, akár állami kibocsátók, ezeknek a felügyeletét meg kell erősíteni. Az ezen eszközök hozzáadott értéke az, hogy az európai intézmények is felügyelik. Ma olyan híreszteléseket hallottam, hogy az európai értékpapír hatóság egyáltalán nem is örül ennek, örül annak, hogy most ők lennének illetékesek ezért nyilván nem akarjuk, hogy ők bosszankodjanak, hanem sokkal inkább azt akarjuk, hogy a feladatukat elvégezzék, és ezt az európai hozzáadott értéket megteremtsék. Ez egy fontos téma, ami e-, ezzel egy időben hát vitatott is. Most nem akarom ezt az egészet túl hosszúra húzni, minden esetre ezt a három pontot akartam említeni, ezek számunkra nagyon fontos, konstruktív fellépést fogunk megvalósítani. Ezt az egészet össze kell hozni. A kollégák az ALDE részéről rendelkez... Uh, rendelkezésre állnak. Köszönöm szépen. Akkor kérdezem, hogy a zöldek nevében, igen, um, Sven Gigolt, köszönöm szépen. Három megjegyzésem. Először is legközelebb, elnök úr, hogyha legközelebb nem érünk ide időben, akkor valami szedett, vedett szösszenetet odadunk mi is az elnöknek, és nem tudtam, hogy az elnöknek is oda lehet adni a fölolvasandó üzeneteket. Másodszor Jákobnak pedig azt mondom, hogy gratulálok az új hivatalához. Nem vagyok teljesen biztos, hogy már elkezdte a tárgyalásokat a tanácssal, vagy nem. Minden esetre nagyon örülök, hogy a német pénzügyminisztérium egy újabb Európa barát politikussal gazdagodik, ami most már nagyon hát ritka állatfaj. Minden jót kívánok. Most pedig Ernest Urtason az árnyék jelentéstevőnk nevében fogom felolvasni az ő üzenetét, aki nem tud itt lenni. Egyértelmű, hogy nincs túl nagy lelkesedés ezen javaslat mellett, és ezt az lelkesedés hiányt mi osztjuk másokból, mint a legtöbb egyéb frakció, akik szintén elutasító javaslatokat nyújtottak be. Nem, gondjuk, nem gondoljuk, hogy az államkötvény fedezetű értékpapírok, amelyeket amelyeket magán kibocsátok bocsátanak ki, elegendők ahhoz, hogy az eurozóna problémát megoldjuk. Nyilván ez nem egy egyetlen intézkedés, de mégis az ambiciós szint nem jó. Döntő lépések helyett, amely a fiskális uniót hozná létre, és a megosztást az SPBS javaslat egy, egy nem igazán elkötelezett javaslat, eh, amely egy nem tökéletes valuta és bank uniót nem fog rendbe hozni. Na- nagyobb financial engineeringre van szükség. Mindezonáltal kiállunk amellett, amit eddig is mondtunk, konstruktívan szeretnénk együttműködni a javaslat módosításán, ami maximalizálja a siker lehetőségét, miközben enyhítjük azokat a kockázatokat, eh, amelyek a negatív likviditási eh, kockázatokat eh, is igyekeznek kiküszöbölni kiküszöbölni a mögöttes államkötvény piacokon. A módosító javaslatokat érdeklődéssel olvastuk, fontosnak tartjuk a 108-as módosítást a Szociáldemokrata frakció részéről. Ők szabályozási illetékeket vezetnének be, aztán az ESMA-nak fontosabb szerepet adnának egyes frakciók a tanúsításban és a kibocsátások ellenőrzésében sok rossz tapasztalatunk volt a múltban a nemzeti hatóságokkal kapcsolatban, és a pán e, európai probléma megoldása az eszmára kell, hogy tartozzon. Egyetértünk a junior ügyletrész sorozatokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatának szükségességével, és néhány kulcsfontosságú elemet felvetnénk, amelyekről nyújtottuk be módosító javaslatokat. Garanciákat nyújtanánk be a negatív hatások elkerülésére, az SPBS kibocsátásokkal összefüggésben, hogy elkerüljük a piaci likviditás csökkenését, ezért javaslunk egy nagy módosítást az államkötvény, a, a, az államkötvény portfólióval kapcsolatban, és itt figyelembe kell venni a GDP arányt a tőke kulcsa mm, együtt. Aztán felmerül egy opció, amely kizárna bizonyos országokat a láncból, ez még mindig létezik. Emellett konzultat az LKB konzultatív szerepének erősítését javasoljuk. Nagyon sok elemet kell monitorozni a kibocsátással kapcsolatban, és ezek a pénzügyi stabilitással függnek össze. Az SPSS egy új eh, eszköz, amelynek a következményeit nem tudjuk felmérni. Korrektív intézkedésekre van szükség, például egy vészhelyzet eh, gombra, hogyha egy adat, adott állam államkötvény piacára negatív hatások merülnek fel, akkor e, reagálni kell tudni. A 90-es cikkre vonatkozó 181-es módosításunkban szerepel ez, illetve monitorozásra van szükség e, a piacon. Ha szükséges, akkor a stresszes helyzetekben figyelmeztetést kell kiadni, illetve az SBBS kibocsátásokat átmenetileg fel kell függeszteni. Várjuk az együttműködést a témával kapcsolatban, de hát számos elemet lehet még javítani benne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor... Sidoven úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valószínűleg, mivel az utolsó sorban ülök, ezért nem látott engem, ez egyértelműen jelzi azt, hogy a, hogy a többségi viszonyokat, mód, mód, viszonyoknak módosulniuk kell a házban. Köszönöm Jakob javaslatát, és gratulálok az új hivatalához. Természetesen a jövőben is szeretnénk együttműködni. Mi, a mi frakciónk egy rejection-t nyújtott be két okból, hadd mondjam el, hogy miért. Először nem gondolom, hogy az SBBS a fő feladatát be tudja tölteni. Ez nem lett biztonságos eszköz, ezért nem, lesz, nem sikerül majd az SBBS, SBBS-szel a, az államkötvény fedezetű értékpapírok problémáját megoldani, illetve a strukturális deficiteket sem fogja megoldani, és nem fog oda vezetni, hogy elkerüljük a válságokat. A makrogazdasági egyensúlytalanságok leépítésére lenne szükséges, helytelen a gazdaságpolitika, amelynek során folyamatosan a megszorításokra koncentrálnak, és lehet, hogy hamarosan már jó útra eh, terelődik a politika, eh, a, a, eh, a többségi viszonyok hamarosan megváltoznak valószínűleg. A következő pontokat szeretném említeni. Úgy tudom elképzelni, hogy a GUE a következő kompromisszumokat tudja elfogadni, 5%-ra növelni a junior ügyletrész sorozatot, illetve a tanúsítás az ESMA részéről, ez előrelépés szerint szerintünk, úgyhogy konstruktívan ezeket támogatni tudjuk. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm. Most pedig úgy látom, hogy más a frakciók részéről nem szólal fel, úgyhogy a jelentéstevője a szó, a zárszó, közben pedig eh, Domrovski Alelnök úr és Moszkovici biztos úr már megérkeztek. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt a kritikus, de nagyon hasznos hozzászólás kört. Mondhatom, hogy ez az utolsó alkalom, amikor itt a szakbizottságban szólalok fel, ebben a parlamentben szólalok fel, ez az utolsó alkalom, és szerintem ez a vita nagyon jól rámutatott arra, hogy ez egy csodálatos szakbizottság, ahol nagyon nehéz anyagokat lehet megvitatni, és ahol kompromisszumokat lehet találni. Talán nem én leszek az, aki majd a kompromisszumokat megleli, ugyanis már csak egy árnyék előadói ülés lesz velem, de szerintem ez a mostani rövid eszmecsere megmutatta, hogy milyen szellemiség is uralkodik ebben a parlamentben. Ez nagyon fog hiányozni. Nagyon remélem, hogy ha Berlinbe jönnek, van, aki egyébként Berlinben él, remélem, hogyha Berlinbe jönnek, vagy ott élnek, akkor meg fognak engem keresni, fel fognak keresni az új pozíciómban. És egy tartalmi megjegyzés. Szerintem igazuk van. Igazuk van abban, hogy csak úgy a csodával nem lehet megoldani a rákot. Az aspirinnel nem lehet megoldani a rákot, de ettől még, ha megpróbáljuk, akkor ne az aspirint vádoljuk azzal, hogy nem sikerül neki a rákot meggyógyítania. Tehát pozitívabban is állhatnánk ehhez az anyaghoz. Szerintem nagyon fontos hozzávalója az euró övezett betegségeinek kezelésének ez az, e- ez, a, ez az anyag, de ez csak egy hozzávalója a kezelésnek. Nagyon köszönöm a csodálatos munkát, nagyon köszönöm, és várom, hogy a jövőben is találkozzunk más alkalmakkor. Köszönöm. Thank you, Jakob, and I, I already congratulated you. But... Nagyon köszönöm. Köszönöm, szeretnék én is köszönetet mondani, ugyanis nagyon erős, intelligens, szakértői politikával átadott európai, pro-európai szellemiségről tett tanúbizonyságot itt. Ezt nagyra értékeljük mindannyian. Nagyon örülök, remélem, hogy ezt az európai perspektívát majd elviszi a pénzügyminisztériumba is, ez nem csak én, vagy az én frakcióm, hanem mindenkinek, mindenkinek hiányozni fog ebből a szakbizottságból. Gratulálok még egyszer, gratulálok az itteni munkához és az új pozícióhoz is. És akkor ezzel ennek a vitának a végére is értünk, de azért megnézem a feljegyzéseimet, megnézem az időbeosztást. Úgy látom, hogy természetesen még ugye meg kell egyeznünk. Hogyha minden igaz, akkor január 1-én fogunk erről szavazni, na de addig még úgyis meglátjuk. Most pedig folytatjuk az ötös és a hatos ponttal. Szeretném itt üdvözölni Dombrovskis alelnök urat és Moszkovici biztos urat, ez egy nagyon érdekes és értékes gazdasági párbeszéd lesz, ugyanis itt három dolgot, három témát fogunk összevetni. Először is a hagyományos eszmecsere a bizottsággal, méghozzá az őszi csomagról. Ez az egyik témánk. Aztán lehetőség van arra is, hogy az európai szemeszterről készült jelentéstervezetet megvitassuk, és úgy döntöttünk, hogy a 7 per 3-as cikkét, az itt nem vonatkozó rendeletnek is meg fogjuk vitatni, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet Olaszországban. Ahogyan önök is tudják, negatív, negatív véleményt fogalmazott meg a bizottság a költségvetési tervezettel kapcsolatban. Ez nagyon ritka, úgyhogy új költségvetési tervet kellene készíteni, de ez nem készült el, úgyhogy erről a végleges költségvetési tervezetről negatív véleményt fogalmazott meg a bizottság. Szerintem nekünk is foglalkoznunk kell ezzel a ezzel a kérdéssel, a költségvetési terv javaslatról szóló véleménnyel. Meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést is. Tehát nem csak Olaszországról fogunk persze vitázni, hanem az európai szemeszterről ugye általában, de úgy döntöttünk, hogy Olaszországra rá helyezzük a fókuszt. És hogyha szabad, egy pár gondolatot én is meg szeretnék fogalmazni. Szerintem nagyon jó, hogy van párbeszéd, ez mindenképpen nagyon jó, és szerintem az is egyértelmű, hogy a rugalmassági intézkedések, amelyek a stabilitási és növekedési paktumban vannak, hát ezek rugalmassági rendelkezések minden európai tagállam számára. Hogyha a jelenlegi kormány szeretne párbeszédet teremteni, a keret erre adott. Persze óvatosan, figyelmesen meg fogjuk nézni, hogy ennek a keretnek a szellemiségében mi is került megvalósításra. Az nem is kérdés, hogy a rugalmasság lehetséges-e? Persze, hogy rugalma, persze, hogy persze, hogy lehetséges. Megnézzük, hogy a következő lépése mi lehet ennek a párbeszédnek. De akkor most meg is adnám a szót a bizottság képviselőinek. Először is Dombrovskis alelnök úrnak, öné a szó. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, Roberto. Kedves kollégák, az Európai Bizottság elfogadta az őszi csomagját november 21-én. Ezzel el is indult a 2019-es európai szemeszter. Európa gazdasága már hatodik éve folyamatosan növekedésben van. A foglalkoztatási ráta még soha nem volt ilyen magas, a befektetések egyre csak nőnek, a fogyasztói kereslet is egyre csak nő. Ez azt mutatja, hogy a stratégiánk három prioritásra alapul. Ezek a következők befektetés, strukturális reformok és felelős fiskális politikák. Ez működik. Csak hogy az országok között vannak különbségek. Vannak olyan országok, ahol a válság hatásai még mindig érződnek, és még mindig van szükség reformokra. A makrogazdasági egyenlőtlenségek kiegyenlítése még folytatódik, de vannak egyenlőtlenségek. Vannak olyan tagállamok, ahol az államadóság és a magánadóság még mindig nagyon magas, és ugye a jövőbeli sokkokat nehezen tudja majd elviselni az, adott, elviselni az adott ország. Vannak olyan tagállamok, ahol a munkanélküliségi ráta még mindig magas, máshol viszont hiány van a munkáról. Pierre majd fog erről beszélni, amikor a riasztási organizmussal készült jelentést fogja bemutatni. Vannak hosszú távú kihívások, idősödő lakosság, digitalizáció, klímaváltozás hosszú távon a produktivitást mindenképpen növelnünk kell, így lehet nagyobb, jobb életszínvonalat és nagyobb gazdaságot biztosítani. A produktivitás a munkaerőpiacon még mm, ezt mindenképpen erősíteni kell minden régióban, minden szektorban. Vannak különbségek a bevételek, illetve a lehetőségek között is, ezzel pedig a gazdaság fejlődését gátoljuk. Most, amikor jó gazdasági időket írunk, azt is elmondhatjuk, hogy vannak kockázatok és globális ö, bizonytalanságok. Itt vannak azok a lendületek, amelyek nem mindenki számára amelyek nem mindenki szemre vannak nyitva. Éppen ezért az éves felmérésben lássuk, hogy mit is kell tennünk. Nemzeti szinten a produktivitást kell növelnünk, inkluzívabbnak kell lennünk az intézményi munkának a minőségét, jobbá kell tennünk, és a tagállamoknak ki kell használni a jó időket arra, hogy az államadóságot csökkentsék, és új fiskális rendszert építsenek. EU-s szinten pedig szükség van arra, hogy a gazdasági és monetáris uniónkat megerősítsük. A legutóbbi eurócsoport csoport ülésen fontos döntések születtek. A Monetáris Unió, a Bankunió, az ESM tekintetében, de vannak még mindig nagyon fontos javaslatok. A Tőkepiaci Unió, a Bankunió, a Fiskális Stabilizáció. Várom majd a holnapi vitát. Hadd emlékeztessek arra is, hogy a monetáris uniónak a struktúráját erősíteni kell, ezzel viszont nem lehet a nemzeti szintű erős gazdasági és szociális politikákat helyettesíteni. Az éves növekedési jelentést tudom, szóló, ez most készítik ezt a jelentést. Szükség van még a jövőben technikai szempontból komplexebb beavatkozásokra is. Ezeknek nyilván lesznek költségvetési vonzatai. Éppen ezért a strukturális reformokat támogató programoknak a költségvetését megemeltük, és célzott támogatást adunk a tagállamoknak a strukturális reformok tekintetében. Jövő évre Mm, majdnem 600 támogatási kérelmet kaptunk szinte minden EU-s tagállamból. Még úgy is, hogy nagyobb a költségvetés, még így is majdnem kétszer annyi kereslet, kezdve a kereslet, mint a kínálat. 2020 után a reform támogató programok nem csak technikai, hanem finanszírozási segítséget is nyújtanak tudjuk, most már van, megvan ez a reformtámogatási programról készült tervezett jelentés. Számítok önökre abban, hogy ezt lassan el is fogják fogadni, és remélem, hogy gyorsan fogunk haladni a reformtámogató program, illetve az Európai Befektetési Stabilizációs program tekintetében is. És akkor nézzük az euró, ajánlásokat. A kulcsfontosságú témákra fókuszálunk, együtt az AGS prioritásokkal együtt. Inkluzív növekedésre van szükség, az ellenállóság növelésére és kiegyensúlyozott szakpolitikákra. Mindenképpen csökkenteni kell a magánadósságot is, illetve a nem jól teljesítő hiteleket is a pénzügyi szektorban. A tagállamoknak jó fiskális rendszert kell kialakítaniuk, hogy a gazdaság stabilan fejlődhessen, minden tagállamban szükség van még eredményekre, ezt az európai, az az EFB, illetve az IMF is megfogalmazták már. És akkor nézzük, hogy mi a mi véleményünk a költségvetési tervekről. Már kiadtuk hatodik alkalommal, de ez az első alkalom, hogy minden egyes euró övezeti tagállamnál ezt megfogalmaztuk. Görögország költségvetési terve megfelel stabilitási és növekedési paktumnak. A reformokat követik, a megegyezett fiskális célokat próbálják tartani, tartani, de erről majd Pierre fog részletesebben beszélni. Az agregált euróvezeti államadóság 1% alatt van. Idén és jövőre úgy látjuk, hogy egyetlen egy euróvezeti országban sem lesz. A GDP 3%-án nagyobb a deficit, ilyen még nem volt az euró bevezetése óta az államadóság még mindig magas, de jövő évre 80%-ra fog csökkenni. Összességében jól néz ki nominális szempontból a jövő, de azért vannak még strukturális fejlesztések, amik nem annyira pozitívan állnak. A legtöbb tagállamnak még nagy az államadósága, ők kicsi vagy egyáltalán semmilyen fiskális erőfeszítést nem fognak kezdeni 2019-ben. Olaszország a strukturális egyensúlyát jelentősen át fogja tekinteni. Összességében Ausztria, Ciprus, Finország, Németország, Írország, Litvánia, Luxemburg, Málta és Hollandia azok az országok, amelyek megfelelnek a stabilitás és növekedési paktumnak, ők tizen vannak, tavaly csak hatan voltak. Észország, Lettország és Szlovákia nagyjából megfelelnek, öt viszont nagyon nem, Belgium, Franciaország, Portugália, Spanyolország és Szlovénia. Végezetül pedig hadd mondjak egy pár szót Olaszországról. Ez az első alkalom, hogy a bizottság megkért egy tagállamot arra, hogy gondolja át a költségvetési tervét. Sajnálatos módon az átgondolt költségvetési terv alapján továbbra is azt gondoljuk, hogy Olaszország súlyosan nem felel meg a július 13-ai bizottsági ajánlásoknak. A tanács azt javasolta Olaszországnak, hogy 0,7%, a GDP 07 ával csökkentsék a strukturális deficitet, de az elemzéseink szerint ez a GDP 1%-a körül fog járni. Következésképpen át kellett néznünk azt, hogy meg kellett néznünk, hogy Olaszország megfelele az adósság elvárásoknak. Nem emlékeztesek mindenkit arra, arra, hogy az elmúlt években nem kezdtük meg a túlságosan magas államadóság miatti kötelezettségszegési eljárást. Most viszont azt látjuk, hogy a hosszú távú megfelelőség nincs biztosítva. A 126 per 3-as cikk azt mutatja, hogy az, az adóssági kritériumoknak itt nem felelnek meg. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy adósság alapú túlzott deficit eljárást indítunk, ez pedig az az eurócsoport is, és az Akon is támogatta. Ahogyan tudják, az olasz hatóságokkal folyamatos párbeszédben, áll, párbeszédben állunk, és számítunk arra, hogy az olasz kormány meg fogja tenni azt, amire szükség van ahhoz, hogy Olaszország költségvetése megfeleljen a közös fiskális szabályoknak. De a párbeszédben nagy változásokat kell, hogy lássunk, csak hogy szorít az idő. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a, hogy a magas fiskális deficit és az adósság meg, nem hoznak hosszú távú növekedést. Hogy azt is láthatjuk, hogy a túlságosan laza fiskális politika már bizalmat eredményezhet, a növekedése rossz hatással lehet. az erős fiskális politikák és a bizalom megtartása alapvető fontosságú. Olaszország és teljes eurócsoport érdekében áll az, hogy ez megtörténjen. A következő lépésekről majd a jelenlegi tárgyalások, jelenlegi párbeszéd eredménye után fogunk dönteni, most pedig át is adnám a szót Pierre-nek. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm Dobrovski elnök úr, a lányok úr, át is adnám a Szotmoszkovici úrnak. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselők, nagyon köszönöm, hogy meghívtak. Ez a gazdasági párbeszéd a bizottság és a parlament között rendkívül fontos. Ez az átláthatóság és az európai szemeszter demokratikus mi volt, miatt nagyon fontos. Tudják, hogy ez a két fogalom mennyire közel áll a szívemhez. Ez az európai szemeszteri ciklus az utolsó az európai választások előtt, amelyekre 2019 májusában fog sor kerülni. Az alapötlet itt nem az, hogy megnézzük, hogy a gazdaságpolitikákat tehát nem az, hogy mérleget vonjunk, hanem az, hogy megnézzük, hogy az Európai Unió milyen helyzetben is van jelenleg. Csak hogy paradox a helyzet, ugyanis a gazdasági és költségvetési helyzete az eurozónának pozitív, a konszolidáció folytatódik, bár lassan, de kockázatok még mindig vannak, és még hozzá nagyok ezek a kockázatok, és mindenféle egyenlőtlenségek vannak. Gazdasági egyenlőtlenségek, politikai egyenlőtlenségek és kockázatok, ezeket mindannyian ismerjük. Az európai szemeszter keretében, és akkor itt kezdeném is a riasztási mechanizmusról készült jelentéssel, olyan eljárásról van itt szó, mely a makrogazdasági egyenlőtlenségeket vizsgálja. A bizottság megnézi, hogy milyen, milyen kockázatok vannak. November 21-én indult ez az egész eljárás a riasztási mechanizmus keretében készült jelentéssel, ami rámutat arra, hogy a makrogazdasági egyenlőtlenségek vannak Európában továbbra is több sérülékeny pontjára rámutat ez a jelentés a gazdaságnak. Például, hogy az országok államadóságai között még vannak olyanok, amelyek nagyon magasok, van olyan ország, ahol túlságosan magas, túlságosan nagy a növekedés, ahol a mm, lakhatási költségek túlságosan nagyok. Ebben a kontextusban úgy döntött a bizottság, hogy elmélyülten elmélyülten vizsgálja a gazdasági helyzetét 11 országnak. Mm, Németország, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Portugália, Svédország. Ugye ezt ABC sorrendben mondtam. Rumá- Románia esetében versenyképességi kockázatokat láthattunk, és Görögország a másik ország, ahol a harmadik, harmadik pénzügyi támogatási program megindítása óta először végeztünk ilyen elemzést. Engedjék meg, hogy most bemutassam hogy a 2019-es költségvetési tervezetről mit gondolunk, ezt Vádisznak a szavait szeretném kiegészíteni. Azt látjuk, hogy a többség, a tagállamok többsége eltökéltem folytatta a gazdasági konszolidációt. Ez a következő években még folytatódni fog. Az eurozónában van deficit, de ez egy százalék alatt van, 0,6-0,8 százalék között várjuk. Vagyis itt a 3% az elemadóság szempontjából cél, a 60%-os küszöb alatt vagyunk. Ez nagyon jó hír, főleg, hogy vannak olyan országok, Németország és Hollandia, amelyek a költségvetési többletükből strukturális reformokat fognak létrehozni, ezzel a gazdasági növekedést fogják támogatni, fogják tudni támogatni. A bizottság már jó régóta támogatja ezt, és várja, hogy ez végre megtörténjen. Viszont az adósság a többi tagállamban is tovább, tovább nagy, továbbra is nagy. A bizottság úgy döntött, hogy Belgium, Franciaország, Olaszország, Portugália, Szlovénia és Spanyolország költségvetési terveinél nincs megfelelőség az európai követelmények szempontjából, tehát óvatosnak kell lenni az eurózónában ezt mondhatjuk el, a tagállamoknak ki kell használniuk azt, hogy növekedési fázisban van a gazdaság, és több erőfeszítést kell tenni, nagyobb strukturális erőfeszítéseket kell tenni, így lehet csak az államadóságot csökkenteni. És akkor kettő dologra szeretnék zárásképpen kitérni, Olaszországra, Báldis már beszélt Olaszországról, illetve szeretnénk Görögországra is kitérni. Először is nézzük meg Olaszországot. A szeremzéseink azt mutatják, hogy nem megfelelőségi kockázat áll fenn a, gazdas, a stabilitási és növekedési paktummal kapcsolatban. A november 21-i véleményünk és a és az ide vonatkozó 126 per 3-as cikk értelmében konstruktívan és intenzíven folytatunk párbeszédet Juncker elnök úr egy brüsszeli kontéval, az alelnök úr és velem együtt történt egyeztetés során és a miniszterelnökkel történt egyeztetés során konstruktív egyeztetéseket kezdtünk. Van politikai, technikai szinten is kapcsolattartás elég intenzív módon. Én két hete már azt látom, hogy változott a hangnám, és van nagyon sok akarat arra vonatkozóan, hogy együttműködjenek az olaszok velünk. Az olasz kormány úgy tűnik, hogy nyitottabb arra, hogy 2019-re csökkentsék a deficitet, és már politikai bejelentések is születtek ebben a vonatkozásban. Ez egy jó irányba tett lépés. Természetesen szükség van konkrét és számszerű, hiteles elkötelezettségekre hogyha szeretnénk megvál, ahhoz, hogy megváltoztassuk az elemzésünket. A bizottság, amióta van, amióta pozícióban van, azóta rugalmasságról tettem a bizonyságot Olaszország felé, más országok felé is, amikor természeti katasztrófák történtek, valamilyen katasztrófa történt, összességében 30 milliárd eurós összegről beszélhetünk. Azra arra is rámutattunk, hogy sikerül kihasználni a megmaradó marzsokat. Tehát rugalmasak vagyunk, csak hogy a paktumnak a szabályai azért vannak, hogy mindenki, minden egyes tagállam betartsa őket. Természetesen nem lehet ezektől eltekinteni az Európai Unió szabályokra alapuló rendszer, ezeket a szabályokat csökkenteni, ö, ezeket a szabályokat ö, be kell tartani, tisztelben kell tartani. A bizottság a, a, a, zakon, a tanács ö, véleménye értelmében készíti a jogi lépéseket, az euró övezet is egyetért ezzel. Kettő valóság van itt, először is a dialóg, a, a párbeszéd, valamint az előkészületek, amelyeket teljesen komolyan veszünk. Ez a kettő teljesen szükséges, konstruktívan folytatjuk le a párbeszédet. Ehhez, erre szükség van ahhoz, hogy költségvetési szempontból betartsuk a szabályokat. Csak hogy az idő ketyeg, múlik az idő. És akkor most folytatnám Görögországgal. Az önök szakbizottsága figyelemmel követte a görögországi eseményeket. Sokat beszélünk a vonatokról, amikor azok késnek, de amikor időben érkeznek meg, akkor nem beszélünk róluk. Ez helyzet Görögországgal is. Görögország jó úton jár, normalizálódik a helyzet. A 2019-es költségvetési termen lesz a GDP 3,5%-ának megfelelő primér többlet, ezzel a 2019-es évnek jól vág neki Görögország, az Eurócsoport is elfogadta ezt a költségvetési tervezetet. A költségvetési tervezet támogatja a szociális kohéziót, a növekedést, és a megerősített felügyeletet is, valamint a strukturális reformokat is. De itt mondjuk el, hogy ezek olyan jelek, amelyekre figyelni kell. Azért itt vannak, vannak egyenlőtlenségek egyik témáról a másikra, hogyha megnézzük, hogy mi is a jelenlegi helyzet. Görögország tudja, hogy milyen lépések várnak még rá. Görögország tudja, hogy a kötelezettségvállalásait tiszteletben kell tartania. Ugyanis nem csak a, az államadóság ö, csökkentése a, a, té, a, a tét, hanem a gazdasági növekedésnek a támogatása is. Ezen az úton továbbra, kell, továbbra is egy előre kell mennünk, hogyha öm, sikertörténetet szeretnénk elkönyvelni, hogyha szeretnénk növekedést és öm, gazdasági igazságosságot látni. Ezzel a bevezetőmet le is zárnám, de természetesen állok rendelkezésre, hogyha bármiféle kérdés felmerül. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm Várdis Dombrovskisnak és Pierre Moszkovicinek is. Emlékeztetném a vendégeinket arra, hogy 9 órakor majd szavaznunk kell, pontban 9 órakor, nagyon szigorú leszek. Szerintem 4 percre kell csökkentenünk a felszólalásokat, másképpen nem fogunk tudni végezni 9-re. És akkor kezdjük is, de szeretnék először is mindkettőknek köszönetet mondani, szerintem nagyon egyértelműen fogalmaztak ez a jó irány. Ez a jó irány. vállalás a párbeszéd felé, erre szükség van, a, ugyanis a túlzott deficit eljárás Oroszország a negatív hatásokkal járhat. Szerintem fair dolog az, hogy az egyenlőtlenség, illetve az, egyenlőt, az egyenlőségnek az elvárása az mindenki felé elvárás. Tudjuk, hogy a játékszabályokban, van, amikor már hiteles számokkal és kötelezettségvállalásokkal kell előállni, hogy ne legyen félreértés. Szerintem ez a konstruktív megközelítés mindkét felet segíti majd abban, hogy a következő napokban jó legyen az együttműködés, ugyanis közben az óra ketyeg, fogyunk ki az időből. Köszönöm Moszkovic és Domrovszkis uraknak az együttműködést az első felszólalónk a szemeszter ö, ö, előadója. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Szeretnék egy kis időt adni arra, hogy mindenki felvegye a fejhallgatót. Kettő kommentárral szeretnék élni. Megpróbálom mm, megpróbálom először is azzal kezdeni, hogy valóban idősödik a társadalom Olaszországban is, ennek pedig hatalmas következményei vannak, nagy kihívások elé állít ez minket. Hosszú távú elképzelésekre van szükség, csak ezt néha nehéz összeegyeztetni a mostani mandátummal. Ez az utolsó trimester, illetve az utolsó szemeszter is az európai választások előtt merni kell hosszú távú kötelezettségeket vállalni. Miért? Azért, mert a GDP és a költ és a GDP-re hatá- gyakorolt hatás az öregedő társadalmaknak egyre jobban érezhető. Az aktív lakosság száma egyre csak csökken, hatalmas demográfiai változásokat láthatunk. 2070-re az 55-nél plusz az 55 év felettieknek a száma több mint 50%-a lesz a lakosságnak. Szeretnék itt kérdezni a bizottságtól. Ez a kérdéskör tényleg sürgőse az önök számára azt látni, hogy néha foglalkoznak az öregedéssel, na de milyen lépéseket tesznek a bizottság a mostani és a következő, milyen lépéseket kell, hogy elfogadjon. Második dolog, tisztelt elnök úr, Olaszország. Múlt héten láthattuk, hogy a vállalatok hangot adtak a tüntetésüknek, azt látjuk, hogy ők nem igazán fektet, nem, vagy nincsenek igazából Olaszországban nagy befektetések, strukturális befektetések, ez más tagállamokra nem mondható el, de Olaszországban azt látjuk, hogy nem olyan fényes a helyzet. Nagy különbséget tesz e a produktivitás, a befektetések produktivitása között és a befektetések között. Uh, Köszönöm szépen a kérdéseket. Nézzük akkor rögtön az első kérdéssel. Ugye a hosszú távú kihívásokról van szó, melyekkel Európának szembe kell néznie, többek között a társadalom előregedése, illetve azok a strukturális reformok, amelyeket nagyon fontosnak tartunk a nyugdíjreform és az egészségügyi szolgáltatások kapcsán, amely ugye egyfajta fenntarthatóságot biztosítana ebben a két rendszerben, ugyanakkor adekvát nyugdíjrendszert is létrehoz. Itt természetesen egyik oldalról arra kell ösztönöznünk a tagállamokat, hogy végrehajtsák a megfelelő reformokat, erről szólnak az ország specifikus ajánlások, illetve azon országok, ahol már elindultak a reformok, vizsgálni kell, hogy ezek jól működnek-e, mert hát sajnos nem mindig ez az eredmény. Természetesen azzal is foglalkozunk, hogy az elkövetkezendő években, évtizedekben hogyan kell majd eljárnunk, és hogyha lehet, akkor ne dramatikus kiigazításokhoz kelljen folyamodnunk ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni az európai szociális modellt. Aztán Olaszország és a beruházások kapcsán ezt tudom elmondani, hogy Olaszország tulajdonképpen azon tagállamok közé tartozott, amelyek a kiegészítő rugalmasságból a leginkább részesültek a stabilitási és növekedési paktumban. Az egyik legnagyobb kedvezményezetről van szó Olaszország esetében a stratégiai beruházási alap kapcsán is, ami ugye nem más, mint a Juncker terv, és Olaszország ezen kívül nagyon komoly felvevője a strukturális beruházási és kohéziós alapoknak is. Az ifjúsággal kapcsolatos alapokból is nagyon komoly részeket kapott Olaszország. Mindaz, amit megtettünk, úgy gondolom, hogy ennek fiskálisan is fenntarthatónak kell lennie, tehát ez nem vezethet kiegyensúlyozatlan fiskális helyzethez és túlzottan nagy államadósághoz. Köszönöm szépen, egészen biztos, hogy nem ez volt az utolsó kérdés, de egy kicsit fel kell gyorsítanunk. Pervans Perez kérdezhet. Köszönöm szépen, Szeretnék visszatérni Olaszország kérdésére, ugyanis mindannyian, Moszkovici biztos is nyilván tudja, hogy amikor Brüsszelnél szeretnénk elérni valamit, akkor inkább a párbeszéd a célra vezető, mint az ajtócsapkodás. Úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy ezt pozitív elemnek kell vennünk. Na most a kérdés az az, hogy az az út, amelyen elindult Olaszország, az valóban a megfelelő út-e vagy sem. Tehát ez-e az az út, amelyen valóban Olaszországnak haladnia kell? Nem csak annak kapcsán, hogy milyen helyzetben van most az Európai Unió vagy az Eurozóna, és nem csak a paktum kapcsán, hanem inkább arról van szó, hogy Olasz Olaszország visszakerüljön egy olyan gazdasági fejlődési szintre, amelyben egészségesen tud fejlődni, és amelyben a polgárai is úgy érzik, hogy az Európai Unió és az euró jó és megfelelő megoldásokat nyújt. Ami pedig Görögországot illeti, azt szeretném megkérdezni hogy az új modalitások hogyan körvonalazódnak. Ugyanis azért egy elég markáns regiszterváltás történt, hogyha megnézzük a programokat. Ugye most már nem a programról van szó, hanem az új eljárást indítottuk el. A kérdésem az lenne, hogy melyek azok a modalitások, amelyek most ennél az eljárásnál érvényesek, hiszen ezt az eljárást most alkalmazzák először. Köszönöm. Nem fogok megjegyzéseket tenni azzal kapcsolatban, hogy a paktum indokolt e vagy sem. A paktumnak megvan a maga logikája. Ennek a logikának tulajdonképpen az a lényege, hogy az államháztartás hiányosságait orvosolja, hiszen egyébként nem fog működni a gazdaság. Egy kiegyensúlyozott és egészséges közpolitikához egészséges költségvetés is szükségeltetik. Ez így van Olaszországban is mindenhol máshol is. A 131 százalékos hiány pedig nyilván nem ez a helyzet. Tehát Olaszországnál nyilván egyértelmű, hogy az első célkitűzés az adósság csökkentése, méghozzá megfelelő ritmusban legalább 4-5 százalékos éves ritmust el kell érni. Amennyiben így folytatódik a helyzet, akkor a költségvetés tovább gyengül, tovább szegényedik, és így nyilván nem lehet gazdasági növekedést létrehozni. Ezek tehát azok a kérdések, amelyeket Olaszországban fel kell tennünk. És ezekre a kérdésekre várjuk a választ. Konkrét számadatokat nem tudok mondani, hát nincsenek itt olyan varázs számok, amikkel egyik napról a másikra meg lehetne oldani a helyzetet. A lényeg az, hogy Olaszországot egy olyan sínre tereljük, amelyen elindulva csökkenteni tudja az államháztartás hiányát, és figyelnünk kell, hogy ez az út olyan út-e, amely a legitim módon megválasztott olasz kormánynak megfelelő mozgásteret hagy azért a politikai döntések meghozatalában. Természetesen ezeknek a döntéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük a stabilitás és növekedési paktummal. Tehát egy ilyen útról van szó, így kell az államadósságot csökkenteni. Görögország kapcsán most a megerősített ellenőrzés eljárását alkalmazzuk és ez a megerősített ellenőrzés, mondjuk ezzel kapcsolatban nagyon sok vita volt, de fontos, hogy ez ne egy negyedik program legyen, amit áruhába öltöztettünk. Tehát itt nem egy negyedik programról van szó, hanem egy megfigyelési misszióról, egy megfigyelési feladatkörről. Ez egy megerősített megfigyelés, mert nagyon fontos, hogy azokat a kötelezettségeket, amiket vállaltak, pontosan be is tartsák. Két jelentést készítünk, az európai szemeszterrel szinkronizálva kettőt, és ezen kívül még két jelentést. Az első misszió a lehető legjobb körülmények között zajlott, ezt már elmondhatom, az együttműködés tényleg kiváló volt. Így nagyon jól alakult a kapcsolat a görög féllel, és el tudtuk nekik mondani, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Köszönöm szépen, Karolina Gál. Köszönöm szépen. Köszönöm Dombrovskis úrnak és Moszkoviszi úrnak, hogy eljöttek a mai napon ide hozzánk a parlamentbe. Nagyon örülök annak, hogy a költségvetésről beszélhetünk, a tagállami költségvetésekről. Olaszország kérdése különösen foglalkoztat engem. Szeretnék rákérdezni arra nagyon szigorú magatartásra és hozzáállásra a bizottság részéről. Ezzel kapcsolatban kettő kérdésem lenne. Az egyiknél kifejteném az aggájaimat azzal kapcsolatban, hogy nagyon furcsa keretben kezelik az olasz költségvetést. Úgy gondolom, hogy az előző megközelítés egy kicsit konstruktívabb volt. És a 2,9 százalék, ugye mindannyian tudjuk, hogy azért alig megy a 3 százalék alá, de lehet, hogy ez csak véletlen egybeesés. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy folynak-e viták ezeknek a határértékeknek az esetleges megváltoztatásáról. Ezeket ugyanis független módon kell megállapítani. Ezen kívül egy szélesebb körű költségvetési, egy nagyobb költségvetésre vonatkozó kérdésem is lenne Franciaország kapcsán, akik ugye 2,8%-on állnak, és a bizottság becslései szerint Milyen változások várhatóak Franciaországban? Mi az önök véleménye arról, hogy Macron elnök szintén olyan úton indul majd el, mint Olaszország, vagyis hogy inkább növekedésre vagy csökkenésre számíthatunk. Az EMU kapcsán és a gazdaságpolitikák kapcsán mi a véleményük a francia politikáról? Én ugyanis tartok a túlzott kockázattól. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Először is maradjunk Olaszországnál, ugyanis felmerült még itt néhány kérdés. A nominális deficit és az értékek kapcsán ugye mindannyian tudjuk, hogy 2,4% az ő becslésük, a bizottság előrejelzése 2,9%, tehát itt különböznek az, azért a számadatok, ami viszont a stabilitás és növekedési paktumot illeti, nem csak a nominális deficitet nézzük itt, tehát nem ez a 3% az egyetlen célkitűzés. Tulajdonképpen mi inkább azt figyeljük, hogy egy államháztartás mennyire áll szinkronban a saját gazdasági ciklusával. Fontos, hogy megnézzük, hogy jó gazdasági vagy nehéz gazdasági időket élünk, és hogy a középtávú költségvetési célkitűzések saját célkitűzéseinek meg tud-e felelni az adott tagállam is, hogy ez összhangban áll le a saját gazdasági ciklusával. Tehát, hogyha csak ezt a 3%-ot nézzük, akkor az egy túlzottan leegyszerűsített megközelítés. Ugyanez vonatkozik Franciaországra is, de hasonlítsunk csak össze két országot. Ugye itt van Olaszország és Franciaország. Mindkettőhöz ajánlásokat jutottunk, juttattunk el, 0,6%-os strukturális GDP emelés volt a cél. Ami Franciaország eredményeit illeti, a saját becsléseik szerint 0,2%-os ez a strukturális növekedés, míg Olaszország mínusz 0,8%-ra számít, tehát 0,8%-os romlásra. Tehát nyilván a két országot különbözőképpen kell kezelnünk ezek miatt, az előrejelzések miatt. Ráadásul Franciaország nominális deficitje magasabb, ugyanis az adópolitikák változásának ez lesz az eredménye, és akár az 1,9%-os értéket is elérhetik. Természetesen szigorúan figyeljük azt, hogy bevezetnek esetleg új intézkedéseket, de természetesen nem lehet spekulálni ezekről az új programokról és reformokról, ameddig be nem jelentették és el nem indították őket. Tehát csak akkor lehet majd látni, hogy lesz-e valóban szembetűnő előrelépés. Moszkoviszi úr, Köszönöm. Én is szeretnék egy-két mondattal hozzászólni a Franciaország-Olaszország összehasonlításhoz. Nyilván a szabályok mindenkire ugyanúgy vonatkoznak, de ezért, és éppen ezért ugyanúgy kell interpretálni, és ugyanúgy kell végrehajtani is ezeket a szabályokat. Köszönöm szépen, Sven Kigold. Köszönöm. A helyzet Olaszország kapcsán valóban összetett. Egyrésztről ugye itt vannak a hatos csomag szabályai, és a mi frakciónk és több más frakció is kritizálta ezt, hogy ez túlzottan prociklikus, és hogy nagyon komoly hibákat követünk el, amikor, hogyha elfogadjuk ezt a kompromisszumot, és végül ez elfogadásra került a nemzeti tagállamok költségvetése nem működhet végrehajtható szabályok nélkül. Ugyanakkor a költségvetési tervezet Olaszországban egy beteg és hamisított gazdasági szimulációra alapult. Ugyanis nem volt egyáltalán megfelelő a valóságnak, és ezért sok esetben kétszer kell majd fizetniük, kétszer kell megfizetniük a kamatokat, valamint beruházási szempontból kiegyensúlyozatlan helyzetet teremtenek, és a paktum szimuláló, és a paktumban megjelenő szimuláció sem jelentkezik majd pozitívan. Ugyanakkor a másik oldalon itt van az egész jogi bizonytalanság is ebben az egész rendszerben. Mint ahogy többen is elmondták már, az intervenciót tulajdonképpen nem a deficitre alapozták, hanem arra, hogy az adósság kritériumokat megsértették. Az adósságra vonatkozó kritériumokat nem tartották be, és ennek kapcsán természetesen túlzott deficit jött létre. És amikor szavaztunk erről a szövegről, akkor politikai módon fogalmaztunk, és sok esetben sokan nem hittek abban, hogy a nagyon eladósodott országokat éppen majd az adóssági kritériumok alapján lehet megfogni, és ugye itt van ez a 3,5 százalékos határérték, és amennyiben ezen az úton haladunk tovább, akkor teljes mértékben megölik az olasz gazdaságot. És bár nem az adósság kritériumot alkalmazták, egy másik kritériumot, de az eredmény tulajdonképpen ugyanaz volt. És ez azt jelenti, hogy a hatos csomagnak nagyon komoly hiányosságai vannak, és szeretném megkérdezni, hogy az igen széles körben elterjedt kritikára hogyan válaszolnak. Arra a kritikára, hogy a hatos csomagban jogi kiskapuk vannak, jogi bizonytalanságok vannak, és hogy egy sokkal racionálisabb és sokkal egyszerűbben érthető szabályrendszerre lenne szükségünk. És szeretnék feltenni egy kérdést még Németország kapcsán is. Az olaszországi fellépés indokolt, ugyanakkor a makroökonomiai mérleg és a németországi többlet széles körben ismert, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mikor fognak ezzel kapcsolatban szintén keményen fellépni, ugyanakkor akkor gondoljanak arra is, hogy az egész Európai Unió kiegyensúlyozott helyzetét aláaknázhatják, és nagyon fontos, hogy a másik oldali kiegyensúlyozatlansági helyzetben ugyanolyan keményen lépjenek fel. Köszönöm, Moszkovici úr. Ami a vitát illeti, amit magukról a szabályokról folytattunk, az természetesen nem tabu, mindenki ismeri, ennek a vitának az eredményeit, ami pedig a szabályokat illeti, ezek természetesen lehetnének egyszerűse, egyszerűbbek. Vannak itt olyan koncepciók, amelyek valóban nehezen alkalmazhatóak a gyakorlatban. De gondoljunk inkább arra, hogy milyen kérdéseket tettünk fel az olasz, az or, olasz kormánynak. A strukturális deficitre kérdeztünk rá, a államadósságra, illetve a gazdasági fejlődésre és növekedésre. Ezt a három elemet kötöttük össze. Tehát úgy véltük, hogy nem elégséges a költségvetés, és a kérdés az, hogy egy ilyen költségvetés képes arra, hogy megfelelő gazdasági növekedést fialjon, valamint hogy a komoly eltérések, deviációk, amelyekről mindannyian tudunk, milyen negatív kihatással lesznek majd a kritériumokra nézve. Az adósságok kérdése ugye az elsődleges kérdés, és nyilván párhuzamosan erre is, vagy ezzel is foglalkoznunk kell, túlzottan korai lenne még végleges következtetéseket levonni, hiszen a párbeszéd még mindig folyamatban van. Egyelőre nem vonnék meg, egyelőre még nem vonnék le következtetéseket, de párhuzamosan folytatjuk mindkét tevékenységet, a párbeszédet is, és az előkészítést is és nyilván egyelőre még nem tudhatjuk, hogy a párbeszédnek mi lesz az eredménye. És most nézzük Németországot. Két eszközünk van, amelyek nem feltétlenül egyformák. Van egy nagyon pontosan lefektetett eszközrendszer, és hát tudjuk, hogy itt szankciók is vannak, tehát ez egy olyan kutya, ami néha harap, de ezekre a szankciókra szükség van. Igazából ez az első alkalom, hogy ezt alkalmazzuk, és hát reméljük, hogy a tagállamok valóban megpróbálnak majd szabálykövetés irányába ellépni. Olaszország esetében ez történt, és reméljük, hogy Németországban is ez történik. Tehát a töbletet most először próbáljuk így a strukturális kiegyensúlyozatlanság orvoslására felhasználni. Reméljük, hogy ez sikeres lesz. Több országban is nagyon komoly ellenőrzést folytatunk ennek kapcsán, Németország kapcsán is, és majd az európai szemeszterben látjuk ennek eredményeit. Köszönöm szépen, Mártin Sírde van. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos uraknak, hogy részt veszek ezen a párbeszéden. Most nem Olaszországgal kapcsolatban szeretnék kérdést föltenni, hanem az euró szerepe a világban. Az Európai, világban az Európai Bizottság erről nyilatkozott, az ESM és ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság az euró erősebb szerepe felé irányuló nyilatkozatot adott ki, és ebben e, szerepel az, hogy ahhoz, hogy ilyen erősebb szerepet játszon az euró, e, ehhez egy kiegyensúlyozottabb fizetési mérlegre van szükség. Azonban az eurozónának töblete van, a e, folyófizetési mérlegben kérdezem, hogy milyen lépéseket akarnak tenni annak érdekében, hogy ezeket a töbleteket leépítsék eddig miért nem volt eljárás olyan országokkal szemben, amelyek, amelyeknél túl magas ez a többlet, gondolom Gigoldor is erre vonatkozik, amúgy pedig a folyófizetési mérleg többlete rendelkező országok, amelyek strukturális egyenlőtlenségekhez vezetnek, ezeket kompenzációs fizetésekre lehetne kont- ítélni. Illetve a másik kérdésem a hitelezők szerepe a szanálási alapban. Az ECOFIN-ben egy áttörést sikerült elérni. Kérdésem első része, mikor lenne szükség először a backstopra, másodszor pedig, hogyha szükség van erre, akkor azt gondolják-e, hogy a hitelek eh, belátható időn belül visszafizethetőek, hiszen nem arról van ez szó, hogy végül az adófizetők kell, hogy viseljek a költségeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Először is múlt héten az Európai Bizottság kiadott egy nyilatkozatot arról, hogy hogyan tudjuk az euró nemzetközi szerepét erősíteni. Számos területet megvizsgáltunk, amelyen ez megtörténhetne gyakorlati szinten például a kifizetések területén számos gyakorlati javaslat merült föl, nemzetközi kereskedelem, ajánlások a tagállamok számára, aztán a kereskedelem, az euró használata, mint tartalék valuta, illetve az euró, mint nemzetközi eh, tartalékvaluta használata. Ehhez persze az szükséges, hogy az eurozónán kívül, vagy az Európán, hogy Európán kívül, vagy az EU-n kívüli eh, eh, alapokat euróban számolják el. nem javasoltunk a közleményben gyakorlati lépéseket, az európai szemeszter keretében foglalkozunk ezzel, ahogy Moszkoviszi biztos ezt már elmagyarázta, a makrogazdasági egyensúlytalanságok eljárása, eljárásán keretül például Németország és Hollandia nagy többlettel rendelkező országok részét képezik a makrogazdasági egyensúlytalanság eljárásnak, és Emellett, hogy kitérjek a szerelési alapra és a backstop megoldásra, és arra, hogy milyen hatása van, milyen kapacitása van a bankoknak ezzel alappal kapcsolatban. Ami az egységes szanálási alapot illeti, egy, o, itt, hogyha egy bank ö, csődejárás alá kerül, amely rendszer szintű fog, ö, jelentőséggel rendelkezik, nos akkor ez a szanálási terv biztosítja a bank ö, túlélését, és az adófizetők pénzének a garantálását. Ez a lényege a Single Resolution, tehát az egységes szanálási alapnak és mechanizmusnak, és ezt az alapot a bank ágazat befizetései töltik meg, Jelenleg a kérdés az az, hogy mi történik, hogyha az egységes szanálási alapból elfogyik a pénz, elfogy a pénz, és erre még nincs válasz. És ezért a biz- bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy felgyorsítsuk a fiscal backstop megoldást az alap esetében, és a kockázat csökkentés előfeltétele is azt szolgálja, hogy ez a fiscal backstop megoldás megvalósuljon. Köszönöm, Laura Egea. Grazie, President. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos urak, nagyon köszönöm a figyelmet, amelyet Olaszországnak szenteltek. Szeretnék már most nagyon egyértelmű lenni. Nem fogadom el, és nem értek egyet azzal, hogy azt mondják, hogy az országom költekező. Az olasz államadóság nem a nagy kiadásoknak az eredménye, hanem a rossz szakpolitikáknak, amelyeket az előző kormányok fogadtak el. Nagyon sok éve Olaszországra úgy tekintenek, mint aki hátul kullog a növekedés sorában, amely gyenge és nem tud növekedni. Ez emiatt aggodalmakat láthatunk Európában, láthattunk Európában. A GDP stagnál, az államadóság nő. Ezek olyan tények, amelyeket senki sem tud ö, kétségbe vonni változásra van szükség, ezt az állampolgárok is kérik, és a jelenlegi kormány pont, hogy változtatásokat eszközöl. Ezt önöknek is meg kell érteniük. A GDP, a mm, nem jó, GDP stagnálását az Európai Unió által kért szakpolitikák megvalósítása okozta. Emiatt ördögi körbe került Olaszország a, a az államadóság és a GDP között nem sikerült jó viszonyt kialakítani. Stiglitz és egyéb Nobel-díjasok is rámutattak arra, hogy milyen gazdasági hatások miatt van ez így. Nő a deficit, a gazdaság, gazdaságot viszont szeretnénk újra növekedési pályára indítani. Új útvonalon kell indít, elindulnunk, a mostani útvonal ugyanis utca. A megszorítások zsákutcát jelentenek. Engedjék meg, hogy büszkén mondjam, hogy az előző EU-s tagállamok kormányaival ellentétben a Conte kormány 60%-a, az olasz állampolgárok 60%-ának bizalmát élvezi az állampolgársági jövedelem bevezetése hatalmas strukturális reform a munkaerőpiacon egy olyan lépés, amely a, mm, az állami befektetések újraindítását jelenti, mind infrastruktúrális szempontból, mind pedig a kutatás, a fejlesztés, a technológia szempontjából. Erre a lépésre büszkék vagyunk. Tisztelt biztos urak, a mm, bizottság és az olasz kormány közötti párbeszéd fordulópont. Kérem, hogy ne ne támadjanak egy olyan országot, ahol a nép változást követel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Moszkovisz úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ezt a teljesen érthető követelést fogalmazta meg és nyilván az Európai Bizottság is követi ezt. Mi nekünk nem az a feladatunk, hogy politikai döntéseket vagy választásokat tegyünk meg. Ezt az olasz kormány teszi meg, függetlenül attól, hogy ki mit gondol erről, nem, er-, ez a lényege. Persze, értelmezni lehet az adósság mértékét, a kamat problémát jelent, mind az olasz kormánynak, mind az eurozóna számára, és azt gondoljuk, hogy a ez a probléma, amit a gazdasági bizottság is figyelemmel követ, és ezzel kapcsolatban hagyd mondjam el, hogy ez az eurozóna, ez egy szolidáris közösség, és mindenkinek be kell tartani a szabályokat, különben nem működhetünk. Három megjegyzésem lenne lényegi kérdésekkel kapcsolatban, párbeszéd és a növekedés témájában. Hát most azzal kapcsolatban, hogy milyen brutális és vak megszorításokat vezettünk volna be Olaszországgal kapcsolatban, ezt nem tudom elfogadni. A bizottság minden rendelkezésre álló rugalmasságot, ami a növekedési paktumban szerepel kihasznált struktúrás reform, beruházási helyzet, ciklikus gazdaság, természeti katasztrófa, stb. mindent kihasználtunk Olaszországgal kapcsolatban. Olaszország volt az egyetlen ország, amely ilyen helyzetben volt, és megmutathattuk, hogy ez a rugalmasság 30 milliárd eurót tett ki, 45 milliárd eurót struktúrás alapban, 10 milliárdot a Juncker tervben. Senki nem mondhatja azt, hogy növekedési politikát megakadályoztuk volna Olaszországban, és ezt nem engedhetem meg, hogy ez a benyomás alakuljon ki. Másodszor a közgazdászok úgy értékelik, hogy az olasz növekedés alatt alacsony rátája arra vonat vezethető vissza, hogy nem versenyképes az gazdaság, tehát erre kell koncentrálni. A harmadszor pedig, ami a növekedést illeti, azt látjuk a valóságot, stagnál a növekedés, megállapíthatjuk, hogy a gazdasági befektetők bizalmat szeretnének, és még egy a nemzetközi intézmények nem mind ugyan azt a e, növekedést prognosztizálják Olaszországgal kapcsolatban. E, egy tiszteleten alapuló e, párbeszédet folytatunk, azt reméljük, hogy ez gyümölcsözni fog, és mindenki megérti a céljainkat. Nem a kormány politikáját értékeljük itt, hanem a közös szabályok betartásához ragaszkodunk, és ezt várjuk el. A szabályok mindenki számára ugyanazok, és mindenkinek ugyanúgy kell ezeket betartani. Köszönöm szépen Moszkoviszi úrnak. És természetesen Edzsá kollégának is azt mondom, hogy az előző bizottságnak persze más munkája volt, fenntartatatlan megszorításokat vezettek be, most pedig rugalmasságra van szükség, ezt a kormány is most fedezi fel, mint jó útvonalat, amelyel jó költségvetés lehet, jó egyensúlyt lehet elérni. Köszönöm, köszönöm a bizottság képviselőinek, szeretnék kettő dologra rávilágítani. Először is mindig megdöbbentőnek látom a költségvetési politikákat, logikákat. Először is ö, ott vannak a nagy kiadások, aztán mondjuk 3%-at lehet a 100%-ból elkölteni a fontosabb ki, ö, kiadásokra, aztán a legfontosabb kiadásokra pedig annyi deficitet költenek el, amennyit csak akarnak biztos uraktól kérdezném, hogy el tudnák-e magyarázni, hogy ezt a logikát hogy lehet megfordítani, hogy a tagállamok is az első száz százalékot a prioritásokra használják. Második kérdés, és ez pedig az Olaszországgal kapcsolatos, hogyha Olaszország strukturális deficitje nő, fel fognak-e lépni? Vagy találnak majd kifogásokat? mert szerintem ez stratégiailag fontos a piacoknak és a tagállamoknak is fontos, hogy ezt tudjuk. Láttuk már a múltban, láttuk már a múltban olyat, hogy az előző stabilitási paktum és a mostani stabilitási paktumra um, puha paktumként tekintettek. Szerintem a bizottságnak kell figyelnie arra, hogy ezt betartják-e vagy sem. És jön is a harmadik pontom, hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy alacsonyak a kamatok. Mit lehet mondani az adósság teherről, amelyel ma szembe kell néznünk? A legtöbb tagállam nem követi a szabályokat, középtáv, a középtávú céloknak fej, ö, felelnek meg, de 60%-nál nagyobb az adósságuk. Mit lehet mondani az adósság teherről? Hogyha mondjuk egy év múlva ugyanolyanok lesznek a kamatok, hogyha mondjuk a 2,5%-os szintre visszatérünk, akkor mit lehet majd mondani az, eurozóna, az eurozónáról, illetve az európai gazdaságról? Nagyon köszönöm, köszönöm a kérdéseket. Lássuk először is a prioritásokat, a kiadások prioritásokba való foglalását, és ez a 100%-3% logikát. Először is, ahogyan már mondtam, hogyha megnézzük a stabilitási és növekedési paktumot, jó, nem bekezdésenként vizsgáljuk meg, hanem csak úgy ránézünk, mit is jelent ez a paktum. Egyensúlyt, költségvetési egyensúlyt végig a gazdasági ciklus során egyetérthetünk abban, hogy ez logikus megközelítés, és a százalékok nagyon jól ki vannak alakítva. Nem lehet túl e, leegyszerűsíteni, túlságosan leegyszerűsíteni ezt a 6 százalékot. Azt mondanám, hogy ez a filozófia húzódik meg végül, végig mindenhol a gazdasági ciklusban. Ott van ez a megbújó logika. Továbbá, hogyha megnézzük az adósság és a GDP arányát, azt látjuk, hogy összességében ez az, ez az irány jó, jó, ez a kapcsolat jó arányba megy. Az átlag még mindig a GDP 70%-ának átlaga alatt van, illetve most már most már ez, túl, most már ez még magas, de a fiskális elvárások, a fiskális követelményeknek azok az országok is próbálnak megfelelni, amelyeknél az adósság túlságosan magas. Próbálják jól beállítani a GDP és az államadóság közötti arányt. A fiskális ajánlásainkban ezen tagállamoknál is erre világítottunk rá, illetve az általános euróvezeti, euróvezeti ajánlásainkban is. És pontosan azért, Pontosan ezért van az, hogy ezt a túlságosan um, laza mm, politikát nem lehet sokáig fenntartani. Tudjuk, hogy az infláció 2% körül mozog. A fiskáli, nem, a, nem a tagállamok fiskális álláspontja alakítja ezt. Minden tagállamnak szépen fokozatosan harmonizálnia kell a politikáját. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Volt pánk. Na de nem válaszolt a kérdésemre arra, hogy fel fognak-e lépni, hogyha Olaszország struktúrális deficitje nő. A költségvetés logika egy kis irónia volt csak. Igen, elnézést, ott volt ez a kérdés is. Először is érdemes megemlíteni azt, hogy a bizottság már most fellép. Nagyon súlyos nem megfelelőségeket láttunk, és arra jutottunk, hogy túlságos deficit eljárás indítása mm, jogos. A gazdasági és pénzügyi tanács és a tanács is egyetért abban, hogy az eljárás következő lépéseibe belevágnak, csak hogy most az olasz hatóságokkal pár beszédet folytatunk, és reméljük, hogy a hatóságok jelentős korrekciókat fognak eszközölni a jelenlegi fiskális pályán. De a jelentős, jelentős lépéseket várjuk. Köszönjük, voltánk! Nagyon köszönöm, elnök úr! Én egy más kérdést szeretnék feltenni, aminek kihatása van az eurozónára. Adó tervezés ez a kérdés. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek érdekesen fog, fogalmazzák, meg a, fogalmazzák meg az adópolitikájukat. Láthatunk különbségeket mondjuk Írország és Hollandia között. nem kellene a, az európai szemeszterbe belevonni ezt a kérdést és Miért nem látunk országspecifikus ajánlásokat ezen fontos témával kapcsolatban? Hiszen az Európai Unió nem lehet, ú, nem, lehet, nem működhet úgy, hogy vannak adó paradicsomok, amelyek miatt a többi ország viseli a terheket. Az a kérdésem, hogy miért nincsenek ezek a témák bevonva az ország specifikus ajánlásba, Második kérdés, vajon van-e egy list, mikor lesz friss lista a potenciálisan káros adózási gyakorlatokról? A bizottság mikor frissíti ezt a listát? Tenkur tudja, hogy ezt a témát az agresszív adó tervezést belevettük az európai szemeszterbe, lábjegyzet volt a az specifikus ajánlásokban tudtuk, hogy technikailag nincs az, adom, nincs az Európai Unión belül paradicsom, Ha megnézzük a listák, a listát, nincs ezen új ország, ugyanis mindegyik ország megfelel a szabályoknak, az automatikus adatcserében részt vesznek, tehát nem mondhatjuk, hogy van adó paradicsom, vagy nem együttműködő adózási rendszer az Európai Unión belül, de van hét ország, amelynek olyan gyakorlatai vannak, amelyek az agresszív adótervezésnek megfelelhetnek, és amelyeket gondolhatjuk agresszív adópolitikának. Mi elemzést fogunk végezni ezen országokkal kapcsolatban. Az specifikus ajánlásokban is ki fogunk ezekre térni, és gondolom ezután megnézzük, hogy mit is mit is sikerült tenni az elmúlt években. Nekem az a véleményem, hogy az üzenet, ez az üzenet, ez megérkezett a tagállamokhoz, ugyanis vannak olyan ö, lépések, amelyek arra utalnak, hogy tudják ezek az országok, hogy az agresszív adózási politikákkal le kell ö, számolni. Nagyon köszönöm. Most pedig már fut az idő, kicsit késésben vagyunk, Úgyhogy Stefan Gereld, és összevonjuk a kérdéseket, több kérdést gyűjtünk össze. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos urak, az európai szemeszter részeként az őszi csomag célja a stabilitást erősíteni az Európai Unióban, és az önök jelentésében, a bizottság jelentésében arra jutnak, hogy főleg Olaszország súlyosan megsérti a stabilitási és növekedési paktumot. Tehát Olaszországról szeretnék szólni, és azt gondolom, hogy az olasz költségvetés nem először deficites, azonban az olasz kormány a súlyos kockázatokba megy bele, egy az eurozónában ismeretlen kockázati szintet ér el ezzel a politikával. Más országokban az elmúlt években megszorítás, illetve takarékossági politika volt, én szerintem nem igaz, hogy a megszorítás rontotta volna a helyzeten. Nem is tudom, mi a megszorítás, nem tudta eddig még senki megmagyarázni. Valószínűleg megtakarításról van szó. Megtakarításni, megtakarítani két okból szoktunk. Egyrészt azért, vagy azért, mert valamire gyűjtünk pénzt, vagy arra, mert eddig hát messzebbre nyújtózkodtunk, mint a hatakarunkért, és vissza kell fizetnünk a pénzt. Tehát ezt mind a kettő eset felforoghat. Ez, ez nem azt jelenteni, hogy a asszony, vagy a szövetségi kancellár, vagy mások kínozni akarják az embereket, mindenféle sötét erők szövetkeznének ellenük, hanem egyszerűen be kell látni, hogyha korábban többet adtak ki, mint amennyit beszedtek, ennek következményei vannak. Aztán az eurózónából vannak példák arra, hogy a jó reformpolitika nem csak hogy a munkanélküliséget leépíti, eh, hanem a költségvetést is helyrehozza, rendbehozza. A Baltikum, Szlovákia is azt gondolom, hogy kiváló példát szolgálnak, szolgáltatnak. Olaszországban egy másik politika mellett tették le a garast, és ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Azt gondolom, hogy a közös európai politika megoldást jelenthet az egyes tagállamok számára, és ez nem korlátozó megszorítás politika, hanem fenntartható növekedési politika, és ezt megfelelő reformokkal hatást tud mutatni. Azt gondolom, hogy kiegészítő, kísérő megközelítésre van szükség. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság mit szeretne tenni ebbe az irányba, és főleg világos kommunikációt kérek arra vonatkozóan, hogy a populista érveléssel szembe tudjunk menni, mely szerint E, az Európai Bizottság által követelt megszólítás a tömegek lecsúszásához vezetett volna. Köszönöm szépen. Köszönöm. Manász Fernández következik. Köszönöm szépen. Két meg e, megfontolás. Önök az előbb e, arról beszéltek, hogy egyes országokban a reform lendület öm, megakadt, de arra szeretnék utalni, hogy nincs igazán ösztönző a tanácsban sem. Nem hoznak létre ösztönzőt. Múlt héten az ECOFIN, illetve az Eurogroup ülésre került sor, és azok a témák, amelyeket önök, a bizottság a rendre letettek, hogy az eurozónát megreformálják, és hogy a költségvetés és az adó témájában előrelépést érjenek el. Nos, az volt a benyomásom, hogy ez az egész egy kicsit megakadt. Aztán gondolhatunk a betétbiztosításokra, itt sincs fejlődés. Aztán a kvantitatív easing kérdésével kapcsolatban, hogyha van um, valamilyen határ, akkor eh, nem is beszélhetünk védőhálóról. Aztán mi a helyzet a beruházás védelemmel? Ezt is anticiklikusan hozták létre, Aztán a digitális adó kérdésében sincs előrelépés a tanácsban, illetve a társasági adó harmonizálásának kérdése. Ez a reform akarat, ez nem igazán megfigyelhető a tanácsban. És alig van időnk a törvényhozási ciklus végéig. Nagyon fontos lenne nyomást gyakorolni a tanácsban ülő országokra. A második dolog az egyre erősödő elégedetlenség a tagállamok részéről. Valóban létezik a gazdasági növekedés az eurozónában, az output gap-et most sikerült megszüntetni, de azért elégedetlenség van. Németországban, Olaszországban, Franciaországban, és ez azt mutatja, hogy a fő mutatók javulnak ugyan, de ez nem csapódik le a polgárokig. Nincs megerősül, nincs erősebb szociális kohézió, inkább egyre nagyobb az egyenlőtlenség. Mi a helyzet ezek hogyan néznek ki az európai szemeszterben? Hogyan lehet ezt az elégedetlenséget megszüntetni, főleg a... Thank you, uh, Chair. Um, uh, for me... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ez nagyon jó példája annak, hogy mennyire fontos a fiskális szabályok tagállami meghatározása. Az ötelnök konferenciájának jelentése arra mutatott rá, hogy a tagállami parlamentekben nagyobb, több eszmecserére van szükség. Azon gondolkodtam, hogy az Európai Unió és a nemzeti parlamentek közötti párbeszéd elmélyítését hogyan lehetne eszközölni. Második dolog a független fiskális intézmények és az Európai Fiskális Intézet. Mit gondolnak ezeknek a szerepéről? A független fiskális hatóságokról mit gondolnak? Gondolják-e, hogy ez a rendszer javult, gondolják-e, hogy jobban működik ez a jelenlegi rendszer a független fiskális testületeknek köszönhetően van-e saját értékelésük arról, hogy a tagállami fiskális intézetek és az, Euró- az Európai Unió fiskális intézete közötti együttműködés hogyan is hatott a rendszerre? Köszönöm. Jó, nagyon köszönöm a kérdéseket. Nagyon köszönöm a kérdéseket. Lássuk, ki is térek néhány aspektusra, egy párat pedig meghagyok Pierre-nek. Először is, ami az általános eszmecserét illeti, azzal kapcsolatban, hogy összességében jó-e a fiskális politika, jó-e ebben a mostani fiskális rendszerben a fiskális politika. Azt látjuk jelenleg, hogy semleges fiskális helyzet kezd kialakulni. A következő évben, hogyha megnézzük a fiskális költségvetési tervezetét az euróvezető országoknak, akkor lássuk, látjuk, hogy ezek kiadásokra pontosítanak. Mi pedig azt javasoljuk, hogy használjuk fel ezeket a jó, használjuk ki ezeket a gazdasági, jó gazdasági időket a jó fiskális politika kialakítására. Ezt a következő, ezt a szemeszt, az európai szemeszter következő részének országspecifikus ajánlásaiban is ki fogjuk emelni, főleg, hogy az adósság és a GDP aránya, aránya is most rendezendő. Aztán, ami a reform végrehajtás, reformok végrehajtását illeti, itt haladtuk a balti államokat, haladtuk Szlovákiát. Itt általánosságban elmondhatjuk, hogy a reformok működnek. Az országok, amelyek végrehajtják a strukturális reformokat, azok a leggyorsabban növekedő országok között foglalnak helyet. Írország, Spanyolország példáját is hozhatnám, Portugália példáját is. Azok az országok, amelyek a strukturális reformokat végrehajtják, azok Mm, jobban, gyorsabban és jobban nőnek. Aztán lássuk a kérdéseket a gazdasági és monetáris unió, valamint az ECOFIN témájában. Holnap majd lesz szó erről, de már most láthattuk az előrehaladásokat bizonyos konkrét témákban, mint a backstop, a az egységes szanálási mechanizmus és stabilitási mechanizmus témájában. Ezek a fiskális eszközökre is persze kitértek, illetve az európai befektetések stabilizációjára is. Ezek a javaslatok már az asztalon vannak, a bizottság kész ezekről eszmét cserélni. Ugyanez az igaz, ugyanez igaz az államkötvény fedezetű értékpapírokra is. A bizottság javaslata ott van az asztalon, a tanács még nem lépett, még nem sikerült a parlamentnek megszavaznia a jelentést, hogyha jól tudom, de majd visszatérhetünk ezekre az eszmecserékre. Aztán, ami a fiskális szabályok szabályokat illeti, és az, hogy ezek mennyire tagállami szabályok, van ugye Európai Fiskális Testület. Először is azt látjuk, hogy mindennek van hatása, ugyanis ezek a tervek, ezek a testületek független szemmel tekintenek az eurozóna általános helyzetére. Szerintem az első lépés, amelyet láthattunk a tagállami fiskális intézetek részéről, mutatja, hogy hasznos ez a keretrendszer. Persze egy új fiatal keretrendszerről van szó, még nem vonhatjuk, vonhatjuk le ennek a, erről a következtetéseket, de az első lépések jó irányba mutatnak, és szerintem összességében a fiskális eszmecserében egy új erős hangot képviselnek ezek a testületek. Nagyon kevés dolgot tudok már ehhez hozzátenni. De Fernández úrnak a kérdésére ö, válaszolnék az eurócsoport, a múlt heti euróvezető ülés nehéz volt. Nehéz volt, és nagyon hosszú. A végén pedig olyan javaslatok születtek meg, amelyekben van érdem, de van, van letetjük ezeknek a, a határát is. Először is az Eurócsoport miniszterei nagyon ambiciózus munkaprogramot dolgoztak ki. Ezt, ezt még szeptemberben, és ezt rendszeresen meg is vitatták csütörtökön, sikerült is egy olyan intézet, intézkedés csomagról megegyezni, amely, amely most már végleges, tehát hogy vannak itt, vannak itt lépések, előrelépések. Először is haladást láthatunk az európai stabilitási mechanizmus témájában. Nagyon hosszú és nehéz volt az egyeztetés az eurócsoport ülésén, így és próbáltuk azt, hogy próbáltuk elérni, hogy ezen intézkedés és az Európai Bizottság intézkedései ne fedjék egymást, és az egységes szanálási mechanizmus pedig a bankuniónak a megerősítését szolgálja. Na de nem, nem teljesen tehát láthatunk itt, láthatjuk, hogy mennyire korlátozottak ezek a, az intézkedések. Például a tartalékokra vonatkozó biztosíték témájában. Továbbra is azt gondoljuk, hogy ez a harmadik pillér, ez egy, ez egy szükséges pillér. Már a politikai diskurzussal is kezdődött, a technikai munka is előkezdődött, elkezdődött. Mi szeretünk volna gyorsabban és messzebbre jutni, Végezetül pedig az eurozóna költségvetése. Kétségtelenül ez a legfontosabb politikai téma, mert ez és Asszony és Bugé úr és mások is, illetve ebben a szakbizottságban sokan foglalkoznak már a mandátum kezdete óta ezzel. Most azt látjuk, hogy még nagyon sok munka vár ránk az eurozóna költségvetésének témájában, a, ennek a versenyképességének a témájában, még az állam és kormányfők véleményére is várunk, látjuk, hogy nincs még megegyezés. Szerintem ezt újra meg kell tárgyalni, ugyanis eurozóna költségvet, az eurozóna költségvetés nélkül nem tud működni. Nem mondhatjuk azt, hogy teljes reformot hajtottunk végre, hogyha itt még nincs költségvetés. Na most a minisztereknél mm, oldalában pattog a labda, az elem és kormányfőknél remélem, hogy ők is, remélem, hogy ők majd messzebbre mennek, mint mi. A bizottság minden esetre továbbra is a saját szerepét fogja játszani, és a javaslatait fogja erősíteni. Egyik javaslatunkat sem söpörték le az asztalról, a stabilizációs alapot sem, pedig gondolhatjuk, hogy ezt ugye erre nincs szükség, de szükség van arra, hogy az eurozóna az aszimmetrikus sokkokat is elbírja. Ez az eurozóna költségvetésében alapvető fontosságú. Köszönjük szépen! esetleg az előadónk Tom röviden lezárhatja ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát nagyon sokat vitáztunk a stabilitási és növekedési paktumról, de azért megjelent itt egy eléggé ellentmondásos tényező is, Arról van szó, hogy rendkívül összetettek a szabályok. Itt van a stabilitási és növekedési paktum. Ennek egyfajta orientációnak, irányvonalnak kell lennie, de azt látom, hogy nagyon sok bizonytalanság van a szankciók kapcsán. Lesz-e szankció, és ha igen, akkor mikor? és természetesen szükség van a backstopra, szükség van megfelelő gazdasági tartalékokra, és nyilván nem lehet még bonyolultabbá tenni az eleve is összetett szabályrendszert. És az a rugalmasságot, amit a stabilitási és növekedési paktum létrehozott, az elvileg elegendő kell, hogy legyen egy egészséges költségvetés kialakításához, amire minden egyes tagállamnak szüksége van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon jó vita volt ez, rendkívül fontos fóruma volt ez annak, hogy az ország specifikus ajánlásokról és a költségvetésről eszmét cseréljünk. Ez a vita is megmutatta, hogy igenis van helyük az ilyen jellegű vitáknak. Dombrovskis úrnak, Moszkoviszi úrnak és minden egyes jelentéstevőnek, illetve a kérdezőknek is szeretnék köszönetet mondani, és reméljük, hogy a következő lépések hatékony lépések lesznek majd. Mindannyian várjuk, hogy tovább lépjünk ezzel a témával, és nyilván várjuk az Olaszországban bekövetkező fejleményeket is. Várjuk azt, hogy a szemeszter megfelelő fiskális egészségben záruljon. Mindjárt befejezem, és utána megadom a szót, akinek még kell. Holnap nagyon fontos vita lesz a plenárison az EMU reformjának kapcsán, de azt hiszem, hogy most lezárhatjuk a vitát. Pervans, még ennek kapcsán szeretnél hozzászólni? Akkor tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen már elmondta a hozzászólás elején, hogy tulajdonképpen három dologról volt itt szó, az őszi csomag, az olaszországi helyzet és a költségvetés, és mint ahogy az előadónk is beszélt róla, tulajdonképpen ehhez csatlakoznák én is, hogy van még itt egy eléggé explicit vita a néppárti kolléga jelentésének kapcsán ugyanis a többi árnyék jelentéstevő nem kapott szót ebben a témában. Igen, ez igaz, oda fogunk figyelni erre a kérdésre. Februárban fogjuk majd napirendre tűzni a módosítók megvitatását. Értettem, értettem, értettem, pervans, értettem. Most nem feltétlenül a jelentésről volt szó, csak bizonyos pontokról, és eléggé korlátozott volt az időnk is, úgyhogy megpróbálunk majd specifikusan a jelentés tervezetről beszélni, ez januárban lesz. Pereire képviselő, ugyanennél a pontnál még mindig? Igen, elnök úr, de most amennyiben ez a helyzet, akkor még mindig az első eszmecserénél tartunk januárban, és hogyha megnézzük a munkarendet, akkor így nem fogjuk tudni tartani magunkat a kijelölt időpontokhoz, hiszen a módosítókat december 18-ig kell benyújtani. Legalábbis a jelenlegi eljárás szerint. Először is a vitára kellene sort keríteni, és utána kellene benyújtani a módosítókat, és akkor ez itt most fordítva fog megtörténni. Rendben van, köszönöm, értettem, feljegyeztem hiszen a módosítókat is meg kell vizsgálni, de február 25-ére már kijelöltünk erre egy időpontot, és szerintem ez így jó lesz. Úgy gondolom, hogy ha február végén vitatjuk meg a módosítókat, mint ahogy ez ide van írva, akkor minden megfelelő lesz. Hát ez még két hónap, és úgy gondolom, hogy a módosítók benyújtásától kezdve, hogyha két hónap telik el a módosítók megvitatásaikat, nem tudom, lehet, hogy más határidő kéne, Tom? Az imént az hangzott el, hogy a két témában majd egyszerre fogunk vitázni, és akkor én ezt el is fogadtam, de hogyha muszáj, akkor lehetne még egy vitát szervezni, de mondjuk a végtelenségig azért nem nyújtanám én sem ezt az eljárást és arra kérném az árnyékokat, hogy nyugodtan személyesen is keressenek meg engem, küldjék el a véleményüket, és hogyha szükség van még egy kiegészítő vitára, lehet róla szó, csak az akkor megnyújtja az egész eljárást. Nem, nem, nem, mondja az elnök, nem fogunk húzni, halasztani semmit, marad a szavazás dátuma. Tulajdonképpen csak arról van szó, hogy lehetőséget akartunk adni arra, hogy még a biztossal is meg lehessen vitatni ezt a kérdést, és akkor utána még egyszer visszatérni az árnyékjelentéstevőkhöz, mert mindenre ma nem volt lehetőség, de szerintem a különböző igényeknek meg tudunk majd felelni. Jó, akkor ezt zárjuk le. Piernek és Valdisnak köszönjük szépen, hogy eljött, és Egyetlen percre felfüggesztem az ülést, ne is menjenek el, kiosztjuk a szavazólistákat, és azonnal kezdődik a szavazás. So let's... Akkor szavazzunk. So we, we again, we vote Thursday this blood. Okay, so let's have a test first. Először is teszteljük a szavazógépet. A szavazást megnyitom, ez a próba szavazás. A szavazást lezárom. Rendben, akkor most a vélemény, RÁV paket vélemény következik, egységes piac. Nyolcas kom- A kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 82 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizni fogjuk a 82-est, a szavazást megnyitom. Úgy vélem elutasítottuk, de nem vagyok benne biztos. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 26-22 arányban. A, a kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 83 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 85 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 86 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 87 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 88 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 89 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 89-est ellenőrizzük. Ja, a néppárt mellette van, bocsánat. Akkor bizonyára elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Igen, igen, elfogadtuk. 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. BA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 92 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, BB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 94 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 95 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 96 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 97 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, 98 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 100 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 101 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 102 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 103 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 104 mellette, ellene. 104-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elfogadtuk, 105 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 106 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 107 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 108 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, BC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 111 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 112 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 113 mellette ellene elutasítottuk, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 27 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 28 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, elutasítottuk, 29 mellette, ellene, 29-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, es mellette, ezt már lefettük, sugja a titkárság, de az elnök ezt mondja, hogy ezek összeegyeztethetőek. Rendben, akkor 31 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 32 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 33 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3 mellette ellene tartózkodás Ó, bocsánat, mondja az elnök. Ezek benne voltak a kompromisszumban, de nem látszanak a színek a papíromon. 37 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 38 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 4 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 39 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 40 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 41 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 42 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 44 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 45 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 46 mellett 47 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 48 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 49 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46, 56 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 57 mellettelene tartózkodás elutasítottuk, 58 mellettelene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 60 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 64 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 65 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 66 mellette ellene 66-ost ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 9-es, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 70 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk DA mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 13 mellette, ellene tartózkodás ezt ellenőrizni fogjuk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 71. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. DB kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 73 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 74 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 76 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 77 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 15 mellette, ellene ellenőrizni fogjuk a 15-öst, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 78 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk, név szerinti szavazásra szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 41 támogató szavazat, 4 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Opinion. Most pedig a következő véleménytervezet egyes mostás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette Ellene? Ellenőrizzük az ötös módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Er- hetes mellette. Ellene. Ellenőrizzük a hetest. Szerintem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenegyes mellette. Ellene Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem szavazunk az eredeti szövegről, a módosított szövegről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag megszavaztuk, gratulálunk a jelentést többenek. Akkor most következik, illetve csütörtökön szavazunk a benchmarkról, itt most lezárjuk a szavazást. Econ Budget rövid szavazás csütörtökön. Köszönöm.